ülését akkor kezdjük el, ha minden igaz, akkor megkapták a napirend tervezetet, hogyha nincs senkinek elhemvetése, akkor a napirendet elfordultnak tekintjük. Alelnökünk kinevezésével kezdjük. A parlamenti ciklus eleje óta várat magára ez az esemény, Több politikai frakció is utalt már erre, és az évvégi koordinátori ülésen úgy döntöttünk, hogy második alelnökünket nevezzük ki. Ez egy e, ideiglenes kinevezés, amit ratifikálni kell az elnökök értekezletének de a koordinátorok megállapodtak abban, hogy szükség van a munkánkhoz arra, hogy a szakbizottságunkban legyen egy alelnök, így tehát ma sor kerül erre. Vannak jelöltek? Asztovicsusz úr. Beli Kalix. Eh, Kedves kollégák, elnök asszony, hölgyeim és uraim, igen, teljes támogatásomról szeretném biztosítani Beatrice Becsere kolléganőt, aki elkötelezett emberjogi harcos, politikai frakción belül és kívül ezt mindenki tudja és elismeri. Meggyőződésem tehát, hogy when it comes to human rights and is a perfect candidate for this position. Remélem, hogy az örök támogatását is megkaphatjuk Beatriz Becerra jelöléséhez. Köszönjük szépen! Először is megerősítem, hogy Beatriz Becerra jelen van. A szakbizottság teljes jogú tagja? Igen. a parlament adminisztrációnak benyújtotta a vagyonnyilatkozatát? Igen, benyújtottam. Akkor azt javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg a második alelnökünknek Beatrice Becseret.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 hát még többen segítik a munkámat. Köszönöm szépen, hogy együttműködtek velem. Jó, akkor ezen a napirendi ponton túl vagyunk, átérhetünk az érdemi tartalmi kérdésekre, hogy önök is tudják. Az albizottságunk előzülése óta nem volt Strasburgi plenáris ülés, így tehát ezen a ponton nem kell új sürgősségi állásfoglalással foglalkoznunk. Eh, saben que tenemos una delegación de nuestra subcomisión que va a viajar a Bangladesh. Eh, de... Bangladesbe eh, játogatunk két héten belül. Egy küldöttségünk fogja Bangladesben vizsgálni a helyzetet. Sajnálatos módon egy műanyag gyárban, Dakában egy nagyon súlyos ipari baleset történt. Két nő vesztette életét ebben a tűzben, 70 nem tartózkodtak az épületben, amikor a tűz kiütött. Las industrias de todos estos comercios, de todas estas fábricas textiles és hát láthatjuk, hogy a tűzvédelmi előírások tiszteletben tartása terén bangladesi gyárak hát nem állnak valami fényesen. Emlékeztünk még 2013-as Rána Plaza eseményre is. Ezért is kezdtünk még inkább foglalkozni Banglades ügyével, emberi jogok és az üzletvilága összefüggései foglalkoztatnak bennünket, hiszen sok múlti cég eh, nek van lányvállalat a Bangladesben, attól tartunk, hogy a bangladesi munkások kizsákmányolása igen elterjedt. Ezt vizsgáljuk majd nagy részt a bangladesi eh, látogatásunk során. Nagy meghallgatás is lesz eh, erről a témáról. Jó hírekről is beszámolhatok. 280 gyerek katonát engedtek szabadon Dél-Szudánban. Nyilván önök is tudják, hogy a e témában az unicef szorosan együttműködve próbálunk eredményeket elérni. Az ENSZ felelőseitől hallottuk, hogy tárgyaltak a gyerekkatonák szabadon engedéséről Dél-Szudánnal. 280-an szabadon engedtek, ami nagyon jó hír. Most azonban segítenünk kell őket abban, hogy integrálódjanak a normál civil életbe. Egy Afrikai Unió csúcs találkozóra is sor került. Sajnálatosnak tartom, hogy Zimbabwe elnöke Robert Mugabe elnökölte soros elnökként az Afrikai Unió csúcs találkozóján, tehát ez nagyon rossz hír. Vannak tehát jó hírek és rossz hírek egyaránt. Az, hogy az Afrikai Unió soros elnöki tisztjét eh, megkaphatta Robert Mugabe, ez igencsak negatív fejlemény. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzáfűzni valamit. No. Bueno. Pues entonces vamos a, vamos a empezar nuestro intercambio de puntos de vista. Jó. Akkor tovább jöttünk a hármas napi rendi pontra. 2015-ös munkaprogramjáról fog beszélni a eh, DigiDefco. Jean-Louis Ville és csapata, köszönöm nekik, hogy módosítottak a munkaprogramjukon, a napirendjükön, annak érdekében, hogy ma itt lehessenek az albizottságunkban. Azt vizsgáljuk, hogy az e, európai demokrácia és emberjogi eszköz e, cselekvési terve hogyan alakul, nagyon fontos szerepet játszik ez a mi munkánkban, és ezt azt hiszem mondanom sem kell ma délelőtti napirendünk igen sűrű, ezért Will úrnak adom meg a szót, és a 2015-ös terveiről most meghallgatjuk önt, és a kollégáit természetesen. És aztán majd Lochbile asszony kap szót. A finanszírozó. Aki a